Io sarei pronto a iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti. Mindenkinek jó napot kívánok. Mindenkit üdvözlök. Egyes kollégák sajnos még nem érkeztek meg, de szavaznunk kell. Köszönöm szépen, ritka alkalom. Itt vagyok háromkor egy javaslatot szeretnék tenni, amikor szavazás van, akkor ne háromra tervezzük be hétfőn, mert a legjobb szándékkal sem tud mindenkit lenni. Itt vagyok, mert Brüsszelbe tegnap este érkeztem, különben én se érkeztem volna időben a szavazásra. Tehát a jövőre vonatkozóra kérem a titkárságot, hogy ö, hétfő egyáltalán ne legyen szavazás, inkább keddem Köszönöm szépen, Mária. Valóban ez igaz. Ez a szokásos eljárás, de hát tudod, határidő problémánk van, mert más kollégák ezt kiírték, az MV is szavaz holnap. Az EPP tagjai úgy tűnik megérkeztek, ők hiányoztak még, de most már itt vannak. Nos, akkor kezdjük el. Reméljük, hogy a kollégák csatlakoznak hozzánk. Mindenkit üdvözlök. Elfogadott a napirend, ugyanis a megjegyzés az önök részéről. A mai és holnapi napirendre gondolok itt. Tehát elfogadva. Másrészt a mai ülés az interneten is megtekinthető, a szinkrontolmácsolás 19 nyelven áll rendelkezésre. Először is azt javaslom, hogy kezdjük a hármas ponttal a élelmiszerválság, élelmiszerlánc megkövetett csalások és az élelmiszerlánc felügyele egy Ulrike Rodust kollégánk véleménytervezetének témája. November 4-i ülésünkön foglalkoztunk Rodosz asszony véleménytervezetével. Az Envi szakbizottság a, az illetékes természetesen a lóhús botrány adta ennek az aktualitását. A jelentés azt kér, hogy nyomon követhetőek legyenek az élelmiszerek, információt kapjanak a fogyasztók a családokat el tudjuk kerülni, és a higiéniai körülményeket ide, ide, idealizáljuk. 73 módosító született erre a javaslatra. Ulrike, szót kérsz? Köszönöm szépen. Nem szeretnék sokat beszélni, csak köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben a nagyon rövid távú munkában intenzív részt vállalt, és elnézésüket kérem, hogy az árnyék jelentés felelősökkel nem tudtunk ülést tartani, ez egyszerűen az időhiányra vezethető vissza, de minden politikai csoport, minden frakció részt vett ebben a tanácsadóikkal, technikai munkatársaikkal, ezért tényleg köszönet illet mindenkit, és csatlakozom ahhoz, amit meg Guinness asszony mondott, hogy bizony nagyon nehéz hétfőn szavazással kezdeni, de hát ennek az oka az, hogy nagyon nagy a nyomás, és holnapra az NV már kéri tőlünk az információt Úgyhogy ez az oka, illetve a magyarázata annak, hogy nem tudtunk olyan intenzíven együttműködni, mint a múltban, de azok, akik ebben részt vettek, nagyon sok ö, munkát végeztek el, és egy nagyon jó, észszerű megoldást sikerült találni, és kérem, hogy támogassák ezt. Bene, grazie. Köszönöm szépen, Úrika. mindannyian ö, mm, ö, berakták a kártyájukat, hogy szavazni tudjanak, ö, akkor ö, egyes kompromisszumos módosító. Ö, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második mellett ellene tartózkodás elfogadva harmadik módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetvenegyes módosító. mellette nem Azt hiszem, hogy jobb elektronikus szavazást kérni erről. Megnyitom, 71-es módosító Smith. Megnyitom a szavazást. Lezavar, lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Nincs itt a kártyád? Akkor figyelembe veszük Annila Övia szavazatát, ennek ellenére. Elfogadva. Hetes módosító Elwards mellette ellene tartozgás elfogadva. Nicholson 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es módosító Nicholson mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös jár mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18-as hajszling mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as Skotta mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es Heusling mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es skata mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös Scotta mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor jön a 33-as módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-tól 46-ig mellette mellette ellene Jóváhagyva, nem ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, 38-46-os módosítóig. Mindenki szavazott, lezárom. E, igen, e, jóváhagyva. 47-es mellette fel a kezekkel ellene elutasítva. Most pedig egy blokkban 48-50 igazán és többiek mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötvenkilences mellette Nicholson 59-es, ne felejtsék el, mellette, ellene, nem, nem, Várjunk, ellenőrizni kell. Azt mondják, hogy vissza kell, menjünk egy korábbi voltra, az 52 járról kell szavazni, 52 jár mellette, ellene. Nem. Elektronikus szavazás. 52-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Majd meglátjuk. Igen, elfogadtuk. Folytatjuk. 53-as Nikolescu mellett ellen elfogadva. Ellenőrizzük? Visszavonták? Nem, jó, rendben. Akkor, ö, 54-eset visszafogták, 55 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 59-es. Az 55-öst ellenőrizzük? Nem. 59 mellett ellen Hát mondjuk azt, hogy jóváhagyva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Elektronikus szavazás. 59-es Nicholson. Elfogadva. Igen. 63-as Reimers mellette. Fel a kezekkel ellene. Tartózkodás elutasítva. ellenőrzést. Na jó, 63-as mellette megnyitom a szavazást. Szerintem elutasítva. Szerintem elutasítva egy nagy többséggel. Hát majd ki fog derülni, lezárom a szavazást. Igen. Elutasítva. Hát teljesen az előrelátott arányban. 64-es mellette nyílt szavazás, nem, akkor elektronikus mellette ellene lezárom. Elutasítva nagy többség által. Nyílt szavazás 65 Nikolson mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66 megint mellett ellene elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikus ellenőrzés a 67-es Smith-szel kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Yes! Elfogadva. 68-as. Mellette fel a kezekkel. Andrea Tarabella mellette, ellene, elutasítva. 73 előadó mellett, 73-as mellett ellen elfogadva. Kedves kollégák, akkor eh, a eh, módosított szövegről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Gratulálok, hölgyem. Nos, akkor az MV azonnal megkapja tőlünk, hogy figyelembe vegyék a véleményünket. Köszönöm szépen. Négyes pont. Egy véleményről van szó jogalkotási feladatása bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése a téma. Biztos emlékezek Strasbourgban a plenáris vitán a delegált ö, és végrehajtási ö, aktusok életfontosságúak. Ezért szavazunk ma arról a véleményről, amit megfogalmaztam, a Juri kezdeményezéséről egy módosító született. Teljesen koherens ez így. Azt kéri a bizottságtól, hogy ne ilyen vissza a delegált aktusokkal, ezt már többször is mondtuk. Ami arra plenárison vita volt erről. Tehát szavazásra bocsájtom az egyetlen módosított Lüling mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor zárószavazás a bodósított véleményről mellette ellene nem elektronikusan kell, akkor megnyitom a szavazást. A ö, zárószavazás, a módosított véleményről lezárom a szavazást. Örömben elfogadva 24 szavazattal. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Van még egy nagyon gyors szavazás, hogy várunk az ötös pont a rendről. A bizonyos növekedés serkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhús behozatáláról valamint az amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetési megállapodás az amerikai és államokkal a téma. Ez sürgős, mert az illetékes az INTA szakbizottság, és 27-én fognak szavazni erről. Ezért a véleményről szavazunk, én vagyok az előadója. az INTA véleménye az USA megállapodással kapcsolatban. Nemzetközi megállapodásról van szó, ezért az Európai Parlament egyetértése szükséges. Nem lehet módosítanunk, hanem elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Tehát egyetlen egy szavazásra kerül szó. Bove úr kért szót. Elnök úr, csak egy kérdésem lenne, mert nem értem, hogy miért vesszük be azt a gondolatot, hogy fél évenként kell felülvizsgálni, miért egy ilyen folyamat van, évente szokott lenni, miért könnyítjük meg a fél évenkénti felülvizsgálatot. Szeretném tudni, hogy mi indokolja, mielőtt erről szavaznánk. è, un, è un fatto procedurale, Giuseppe. Eljárási elő, elemről van szó, José. A titkárság elmagyarázta nekem, hogyha nem lenne szavazás, akkor ez a ö, fél éves ö, folyamat ö, egyszerűen nem lenne. Így tudjuk biztosítani. Így ö, tudjuk az ellenőrzést biztosítani. Ö, jól megválaszoltam a kérdésedet, hogyha nincsen megjegyzés, akkor szavaznunk kell. José, megint szót kérsz? Azt hiszem, hogy itt probléma van a folyamatot folytatni kell, el kell fogadni a második fázis ahhoz, hogy a harmadik megkezdődhessék. Rendben, 12 évi harc után ez érthető. Ez a megállapodás így szól. Ezt értem. Csak hogy miért vesszük be ezt a fél éves ellenőrzést, ez lehetővé teszi az USA-nak, hogy az importot pontosítsa, módosítsa, és még nagyobb nyomást gyakoroljon. Éppen akkor, amikor a szabadkereskedelmről van vita. Nem szeretném, hogy a plusz ajándékot adnánk gazdasági partnereinknek. Allora, io, eh, è una, mi, mi confermano che è una Megerősítették nekem, hogy az eljárás teljesen szokásos. Jó, szavazás nélkül a parlament elveszti a fél éves ellenőrzés jogát. Semmi sem változik. Ez a gyakorlat. Nem is volt vita e fölött. Hogyha részleteket akarsz, akkor azt megtehetjük a irodával. Van-e ellenvélemény, Elektronikus szavazás. Megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Nos, elfogadva, akkor ö, folytatjuk. E Egy olyan témával folytatjuk, amelyhez időnkre és figyelmünkre lesz szükség, az állategészségügy a téma, Marit Polszen asszony, a téma felelőse. Hatos napi rendi a kapcsolatban a meghallgatást meg is kezdjük az állategészségügyről, amelyben szakértőket kértünk föl szólásra, de mindenek előtt Marit Polszen asszony kérem föl arra, hogy a jelentését tárja elénk. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság javaslata az állatjólétről szóló rendeletre azt a célt szolgálja, hogy mintegy 40 különböző európai jogszabályt eh, behelyettesítsen, amelyek közül a legrészegebbi 1964-ben jött létre. A cél, a szabályozás célja az, hogy egy olyan nyitott, világos, átlátható, egységes jogi keretet hozzunk létre, amely biztosítja a tagállamok számára, a felelősség megosztását, az ellenőrzés, a nyomonkövetés, valamint az állatbetegségek elleni küzdelem terén. Az Európai Bizottság javaslata alapvető fontosságú az emberi egészségügy szempontjából is, hiszen 70%-a az betegségeknek az állatoknál és embereknél egyaránt előfordul. Nem csak az állategészségügyről van szó, hanem egy olyan törvényről, amely az átvihető állatbetegségek, úgynevezett fertőző betegségek megelőzését is szolgálja, és leküzdésével is foglalkozik. Hiszen az állatról átvihető a betegség az emberre is. Egy európai törvénynek az a célja, hogy figyelembe vegye azon közös célokat, amelyekben a különböző felelősségi köröket meghatározzuk, ez igen fontos az agrárium szereplői számára is, és a parlament már több alkalommal kérte egy jogszabályt. Ugyanakkor valami másról van most szó a bizottság javaslatában. Itt nem arról van szó, hogy az állategészségügy ne lenne valóban releváns egy javaslatban, sőt, valóban világos kapcsolatot látunk az állatjólét, valamint az állat egészségügy között és az emberi egészség között is. Egy olyan megközelítésről van szó, amely átfogó módon úgymond egyetlen egészség, One Health megközelítést követ, a tízes cikk is ezt tükrözi. Fontos, hogy az új állategészségügyi jogszabályt e megközelítés, valamint a helyes gyakorlatok figyelembevételével alakítsuk ki az állatok jó egészsége és az állattenyésztés között. E tekintetben fontos a ö, ö, gazda nélküli állatok kérdésének megközelítése is hiszen ezek a gazda nélküli állatok is akár fertőzőek lehetnek, és akkor a illetékes hatóságoknak megfelelő, felelősségteljes módon kell fellépniük, és megfelelő intézkedéseket kell hozniuk. Amikor gazda nélküli állatokról beszélünk, akkor úgymond vadán élő állatokról beszélünk. A rendelet tervezetben a bizottságnak lehetősége van arra, hogy 106 felhatalmazáson alapuló jogi aktussal, 57 végrehajtási aktussal kiegészíthesse a rendelet tartalmát. Amikor a jelenlegi szabályozásról beszélünk, akkor körülbelül 600 olyan eljárásról beszélünk, amely komitológiai eljárás, bizottsági eljárás, és a cél az, hogy javuljon a helyzet, egyszerűsödjön a jogi aktusok <coughs> összessége. De csökkenteni kellene a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok számát is, mert a bizottságnak jelen esetünkben még nagyobb hatalommal fogjuk felruházni magát a bizottságot, és hát nyilvánvalóan fontos, hogy a rendelet gyorsan módosítható lehessen, ha például van egy betegség kitörésének e, kockázata, ez fontos, és hát arra nem számíthatunk, hogy a tanács vagy az Európai Parlament egy ilyen igen technikai jellegű szabályozást is részletesen megfogalmazzon. Azonban a rugalmasságon, az átláthatóságon, a kiszámíthatóságon mindenképpen javítanunk kell, egyensúlyt kell teremtenünk. Ez az alapvető fontosságú üzenete a mi feladatunknak, ami pedig a részleteket illeti, hát azokat ki lehet az Európai Bizottság szakértőinek tollából később is egészíteni. Amennyiben, és kizárólag akkor, hogyha a bizottság a későbbiekben a legjobb tudáson alapulóan dönt, akkor ezt igen fontos kihangsúlyozni, hogy így kell, hogy legyen. Ahogy ez a 13-as preambulum bekezdésében és a bizottságnak szerepel, megfelelően figyelembe kell venni a véleményeit az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak, az EFSA-nak. Úgy véljük tehát, hogy a bizottság javaslata valahol, hát elég furcsa, mert olyan sok-sok rendeletet látunk itt egymásra épülően megjelenni, hogy a bizottságnak legkésőbb 2019. december 31-ig jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a tanácsnak. A jelentésnek tartalmaznia kell az, a bevált gyakorlatokat, az alkalmazását az aktusoknak, esetleg kiegészítő elfogadott aktusoknak is, és adott esetben esetleg releváns javaslatot is tartalmaznia kell. Egy másik alapvető fontosságú része ennek a javaslatnak az antibiotikum rezisztenciára vonatkozik. A bizottsági javaslat bizonyos betegségek elleni gyors és hatékony védekezési és mentesítési intézkedésekre összpontosít, ez igen hasznos és üdvözlendő. Ugyanakkor a legnagyobb költségei mind a társadalom mint pedig a gazdák szintjén ennek a pandémiás betegségek esetében merül fel, amelyek a javaslatban nem szerepelnek a listában. Olyan betegségekről van szó, amelyek ellen antibiotikumos gyógymódot használunk jelenleg. Ez pedig a vonatkozik, kifejezetten vonatkozik az antibiotikum rezisztenciára ezért létfontosságú, hogy a, a tervezetben proaktív intézkedések, megelőző intézkedések is szerepeljenek, hogy ellenőrizhessük a jelenleg nem jegyzékben szereplő betegségeket, és még akkor is, hogyha ezeket tagállami szinten kell megvalósítanunk. Egy másik törék, törésvonalról is szólnunk kell, amely jelentős a szabad piac. A szabad piac persze az fontos, de nem a betegségek szabad terjedésének piacára van szükség. Az unió belső piaca kulcsfontosságú, és senki nem vágyik vissza a határellenőrzés aranykorszakába, ez természetes. Bizonyos tagállamok, bizonyos régiók sikeresebbek, míg mások kevésbé sikeresek. Az állatbetegségek eh, ellenőrzése, eh, élőállat, állati termék és kereskedelem egységes piacának megvalósításában. Védekező intézkedésekre van szükség, de csak akkor, hogy ezek az intézkedések szilárd tudományos alapokon nyugszanak, és hogyha nem gazdasági okokból ö, hozzák meg őket. Mi igenis szabad piacot akarunk, de azt nem, hogy a betegségek szabadon terjedjenek. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, mondja az elnök úr. Köszönöm hiszen asszonynak most azoknak a kollégáknak adnám meg szívesen a szót, akik eh, szót kívánnak kérnek, aztán van hajten Szankó igazgató úrnak adom meg a szót, ezt követően pedig a meghallgatásra kerül sor. Már most kérem a szakértőinket, hogy legyenek szívesek kifáradni ide eh, körünkbe. A svéd eh, egyetem professzorát szólítom ki. Először Vágzölm professzort és Almansa Delara professzort, Elizabeth Jéger. Néhány dologról szeretnék szólni. Polszen asszonynak referálnék. Azt mondja, hogy senki nem akar az aranykorszakába visszatérni, a határellenőrzéseknek, és én most különösen arra gondolok, hogy bizonyos betegségek egyre inkább Kelet-Európában újra felütötték fejüket a kutyák és macskák és emberek szintjén is. Vannak, akik egyszerűen kutyáikat áthozzák a határon a kézipodgyászukban, és bizony sajnos áthozzák a betegséget az Egyesült Királyságba. A másik pedig az afrikai sertés fest is, és Bizony, ez egy olyan betegség, amely egyre inkább terjed Ázsiából nyugatra országainkban. Egy kezelést kidolgoztunk már erre, hála a brit tudományos szakértőknek, a génmódosított kezeléseknek hála, de az EU miatt és a zöld lobby miatt az EU-ban nem tudunk tovább menni e megkezdett szép úton. José, mit gondolsz erről? Elnök úr megköszönte, aztán Izabel Jéger asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Polszán asszonynak köszönöm a munkáját, amit ebbe a jelentésbe fektetett. Viszonylag rövid idő állt rendelkezésre, és ezzel a sikerült egy ilyen átfogó témát feldolgozni. Ha az ember tudja, hogy mi minden tartozik ebbe a jelentésbe, és mennyi minden visszatekintésre van még szükség, mennyi mindent kell még hozzá elolvasni ahhoz, hogy a jövőt valamelyest előre lássuk, ahhoz bizony nagyon sok mindenre van szükség, és az előterjesztés ebből a szempontból is nagyon jó. Bizonyos kérdéseket szeretnék hangsúlyozni, kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit még be tudunk építeni a jelentésbe. Hangsúlyozni szeretném, hogy itt az állat egészségügyről van szó, és nem pedig az állatvédelemről persze. Tehát ebben egyet kell értenünk, és a két dolog között különbséget kell tenni egyértelműen. Tehát ezt hangsúlyozta Polszán asszony is, nem lehet a kettőt összekeverni egyrészt megértem, hogy ez így történik, de hát egy ö, olyan világban élünk, amely nyitott, ahol a határok nyitottak, és most ugyan az afrikai sertéspestisről beszélünk, de ö, nem mindig van szükség importra vagy ilyesmire már a levegő is tud bizonyos betegségeket szállítani. Az Európai Uniónak megfelelő tudományos bázisra van szüksége, ahol ezeket az információkat be lehet gyűjteni. Nagy-Britanniában nem csak a veszettséggel van probléma, hanem egyéb betegségekkel is, és ez az én irodámban már sokszor került terítékre sok nehézség merül fel ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem mondhatjuk, hogy te vagy az, vagy te vagy az, vagy te vagy az, aki ezt okoztat, hanem a problémákat kell megközelíteni, megoldani, és hát Polszen asszonyt és mindenkit kérek, hogy a jövőben is ilyen konstruktívan, tudományos alapokon működjünk együtt. Köszönöm szépen. Schmidt úr. Nagyon rövid leszek. Én vagyok a raportőr, a jelentés készítője a saját frakcióban, és nagyon is egyet értünk a betegségek megítélésével, és ott a kísértés, és más bizottságokban is látható, hogy más kérdéseket is ben foglaljunk ebbe a jelentésben, de itt tényleg meg kell nézni, hogy mi az, amire fókuszálunk, és ez bizonyos fegyelmet kíván mindannyiunktól, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Polson asszony aggodalmát osztjuk a jogszabály fajtáját, illetően tehát, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusról legyen ez szó, vagy sem Egyébként én azt hiszem, hogy ő jobb lenne, ha még többen kapnának szót, ezért én ilyen rövidre is fogom. Köszönöm. Én köszönöm szépen, és akkor most a DG Szankó kapja meg a szót ezzel kapcsolatban, per Hans von Göten úr, és ezzel ve is a szó. Igen, nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Először is én is köszönetet mondanék Polszon asszonynak ezért a hatalmas munkáért, amit a javaslattal kapcsolatban végzett. Mint említette, ez egy új jelentés 40 irányelvet érint, és ez a belső piac irányítása szempontjából nagyon fontos, ezek már 40 éve léteznek sok esetben, és 600 jogi alapot kell végignézni, és bizony csökkenteni kell azeknek a számát, tehát szükség van az egyszerűsítésre, de az egyszerűsítés az nem önmagáért van, és nem csak azért, mert a betegségek sokkal gyorsabban terjednek Európában, hanem ez eleve egy nagyon fontos érv, amit szem előtt kell tartani. Akkor, amikor arról beszéltek, hogy milyen betegségek terjednek, a madárinfluenza és egyebek terjednek ö, ö, minél hamarabb a világban, és a veszettség is említésre került az elmúlt ö, időkben. Hát emlékszem, hogy az Egyesült Királyságban is történt ilyen járvány, de hát más területeken is előfordult ilyesmi, és hát ugyanazokat az elveket alkalmaztuk nagyon hosszú időn keresztül, mi szeretnénk ezeket a betegségeket izolálni minden esetben. Ez a vélemény tervezet lényegében támogatja a mi javaslatunkat és annak alapvető elemeit, Visszatérek arra, amit Jekle asszony mondott, hogy ez nem az állat jólétről szól, hanem alapvetően az állat betegségekről, illetve állat egészségügyről, és tudjuk, hogy ez nagyon fontos a gazdák, a farmerek számára az állattenyésztés során és nagyon szoros a kapcsolata a közegészségügy és a, a fogyasztók bizalma, illetve az állat egészségügy között. Ennek a fő szerepe az, hogy jól működjön, biztosítsa a belső piac jó működését. Éppen ezért, amikor a tagállamok felveszik a küzdelmet bizonyos betegségek ellen, akkor figyelembe kell venni az ENSZ javaslatokat, hogy mi nem kívánjuk azt, hogy a tagállamok teljes mértékben beavatkozzanak a belső piac működésébe. Ami pedig a felhatalmazáson alapuló a delegált jogi aktust illeti. Sokan azt mondták, hogy meg kell őrizni a bizottság számára a lehetőséget, hogy komoly hatállyal, lehetőséggel rendelkezzen a jogszabályalkotás terén, aztán persze szorosan együttműködve a parlamenttel és a tagállamokkal egyaránt. Az utolsó kérdés, amit még felvetnék, az, az amit Polson asszony is említett, ezek valóban a kulcspontjai ennek a jelentésnek, és hát nagyon fontosak az információk, amelyek bizonyos tagállamokból érkeznek, a jogi aktusokat ez érinti, az intézkedéseket a jogi alapoknak megfelelően kell meghozni, hogy felvegyük a harcot ezek ellen, a betegségek ellen. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is nagyon szépen köszönöm a DG Szankó képviselőjének a hozzászólását. Még egyszer Polson állat szakértőasszonynak adnám meg a szót, illetve alelnök asszonynak utána jönnek a szakértők. Igen, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megértem én az angol, illetve a brit felfogást és hozzáállást, és azt is tudom, hogy a sajtóban ezt folyamatosan felkapják, és én ezt értem, de itt meg kell találni az egyensúlyt a, a belső piac működésére érdekében, és hát most válságban nagy a munkanélküliség, van egy jól működő gazdaságunk, azonban azt is gondolom, hogy az én javaslatomban szó esik a különleges körülményekről, amelyek az egyes tagállamokban merülnek fel, a határmenti problémák, ahol különös segítségre, különleges segítségre van szükség, különösen a sertés pest is ellenőrzése érdekében, de mint mondtam, mindenképpen egyensúlyra van szükség. Nos, a delegált jogi aktusok kérdése. A javaslatban van egy kicsit szigorúbb megfogalmazás arra vonatkozóan, hogy melyek azok az intézkedéseket, amelyeket a bizottságnak meg kell tennie, és mi a szakértők dolga, ez része az eljárásnak. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében ez akkor is így van, hogyha a bizottság mondjuk öt év múlva egy végrehajtáson alapuló jogi aktust kíván előterjeszteni. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, alelnök asszony, de van még egy hozzászólás. Egy nagyon rövid kérdésem lenne csak, elnök asszony. A bizottság képviselőjét hallottam, és hát ő olyan állatokról beszélt, akik vadon élnek, és ez is valahogy kapcsolatba hozható ezekkel a koncepcióval, ugyanis a vadon élő állatok, most nem tudom, hogy ez csak a spanyol értelmezés miatt van így, de ezt inkább a szabadban élő állatokkal, mert a vadon élő állatok, a szabadságban élő állatok, nagyon sok olyan hely van, ahol a tehenek szabadon élhetnek, de azért ezek nem vadon élő állatok, hogy ne kelljen minden esetben módosított benyújtanunk, hogyha vadon élő vagy vadállatokról beszélünk, szóval a spány, spanyolban ennek más a neve. Köszönöm szépen, de hogy tudunk erre most kitérni? Hát annyit tudok erre válaszolni, hogy a vadállatok definíciója az, hogy ezek olyan állatok, amelyeknek nincs tulajdonosuk, nincs tehát állattulajdonos a háttérben. Tehát nincs tulajdonos, vagy nincs olyan vállalkozás, amely felelős az adott állatért. Ez egy teljesen világos definíció. Ha egy olyan kutyáról van szó, akinek nincs tulajdonosa, aki az utcán kóborol, vagy az erdőben például, akkor a definiót szerint vonatkozik rá mindez. Egyetértünk, de mint mondtam, ez az ért, ez, ez értelmezés kérdése. Lehet, hogy ez csak a spanyolban probléma, mert Paulson definíciójával teljes mértékben egyetértek, csak a spanyol szövegben itt vad állatokról esik szó, nem vadon élő állatokról. Na most egy kóbor kutya az nem vadállat. Egyetértek azzal, amit Polson asszony mondott, csak nem tudom, hogy a többi nyelvi verzióban jelente ez problémát, úgy, mint a spanyolban. A bizottság szeretne még egyszer mondani valamit? Mm, bocsánat, az én spanyolom az kifejezetten gyenge, de azért azt hiszem, hogy értem én a problémát. Mi olyan, köszönöm, de ezt el kell még mélyítenünk. Ha nincs több hozzászólás, akkor azt hiszem, hogy megkezdhetjük a meghallgatást, és először a két szakértőnek adom meg a szót, akik már itt ülnek az elnökségi asztalon. Ivár Vaxholm úr, a Svéd Mezőgazdaságtudományi Egyetem professzora, Utána következik Valentin Almanzede Lara úr, aki a spanyol mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági termelési főigazgatója, utána pedig következik a vita. Majd a második blokk, nem, további négy hozzászólóval. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyém és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, elnézést kérek, hogy egy kicsit ideges vagyok. Úgy gondolom, hogy ezzel a javaslattal kezdeném, és azt mondom, hogy nekem kutatónak, aki az Európai Unió munkacsoportjában dolgozom 16 éve, nagyon érdekes munka. De a nem állat egészségügyi törvényről van ö, szó. Ö, nagyon ö, súlyos fertőző betegségekre vonatkozik a ö, sertéspestésre, ö, de ö, a ö, hasmenés és más ö, teljesen szokványos betegségek nem szerepelnek benne. Ö, előbb-utóbb, inkább előbb egy állategészségügyi törvényre is szükség van. Szeretném elmondani, hogy ennek egy megfelelő tudományos alapja az állatjóléti mutatók lennének harmadik pont, amit szeretnék hangsúlyozni, és azt hiszem, hogy ezt többen is fogják még hangsúlyozni, az állatok szabad mozgása nem azt jelenti, hogy a betegségek mozogjanak szabadon. Az én olvasatomban ez a jogszabály éppen ezt szolgálná szeretném elmondani, hogy ha az állatbetegségeket nem tartjuk kézben, akkor nem működhet az állatpiac, de még az élelmiszerpiac sem. Ez előfeltétele a belső piacnak. Úgy gondolom, hogy ahogy elhangzott, megpróbálom az európai nyelveket megvizsgálni, és hogy mi lesz ennek a javaslatnak, hogy zsákba macskáról van szó, vagy zsákba sertésről. Hát ezt fontos öt év után, öt vagy tíz év után ellenőrizni mindenképpen majd meg kell nézni, hogy milyen hatás ennek a szabályozásnak. Úgy gondolom, hogy az egyik lényeges pont az előadó részéről a tény alapú törvényhozás. Azt hiszem az EU-nak az egyik pillére, hogy tudományos tényekre alapítja a jogszabályokat. Ez erősség a törvényhozásnak. Úgy gondolom, ezen túl meg kell értenünk, fel kell ismernünk, hogy az állam, állam hogy az állat jólét és az állat is szorosan összefügg, hogyha állat jólétet akarok, akkor állat egészségügyre van szükség. Nagyon örültem, hogy az állat jólétet is figyelembe veszik. Személy szerint úgy látom, hogy ez nagyon előnyére szolgál a jogszabálynak. Szeretnék még rámutatni arra, ahogy többen is el fogják mondani, hogy az antibiotikumra való rezisztencia olyas valami, amivel foglalkoznunk kell értelmes módon a jövőben. Úgy gondolom, hogy az ellenőrzések, a proaktív megközelítés a tenyésztett állatoknál nagyon fontos. Itt sok millió más állatról is van szó, amelyet befolyásolnak a tenyész állatok a vegolja szánt állatokénál szigorúbb szabályozás szükséges a tenyészállatoknál. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok több sikertörténetet könyvelhetnek el az utóbbi húsz évben. Szeretném elmondani, hogy a ö, bélyese ö, kiírtása, szalmonella, nak a féken tartása bizonyítja, hogy ha ö, ö, akarunk, akkor képesek vagyunk tenni. Ö, vannak törékenyebb és könnyebben visszafordítható ö, esetek ö, is, például a szárnyas betegségek. Hasonló siker története van szükségünk az antibiotikum, antibiotikum rezisztenciával kapcsolatban. Néhány tagállamban a, az antibiotikum rezisztencia a broilerek felénél figyelhető meg, és ez hosszú távon fenntarthatatlan. Úgy gondolom, mm, ma többször el fog mondják, hogy az egészséges állománynak nincs szüksége antibiotikumra. Az állategészségügyi törvénybe, állategészségügyi jogszabályba ezt is bele kell venni, ezt a rezisztencia kérdés. A tenyész állatok kereskedelmét a gazdaságok biobiztonságát, az antibiotikum használatot sikerül visszaszorítani, például a zootechnikai használatában. Norvégiában dolgoztam, sokáig a lazac tenyésztésben. És évente 80 tonna volt a termelés. Most 25 évvel később antibiotikum fogyasztás 99%-kal csökkent, és a lazac és egy millió tonna, tehát kb. a tízszerese. Tehát lehetséges az antibiotikum visszaszorítása. Meg fogom összefoglalni. Remélem, hogy valaki aki ilyen javaslatot tesz, büszke, hiszen sik, mint olyan nehéz ezt megalkotni, mint egy IKEA butort összeállítani. Nehéz ügy, de ne veszítsük szem elől a célt. Legyen világos, hogy az állatok szabad mozgása nem jelentheti a betegségek szabad mozgását leginkább a tenyészállatnál szükséges a megkötés és az ellenőrzés, és a sikertörténet kell az antibiotikum rezisztencia elleni harcban, mint ahol másban elértük. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Vaxholm professzor úr! Ön a, az Európai Élemezésügyi ügynökség elé is fog vonani. Most még átadjuk a szót Martin Szallárának, aki a spanyol mezőgazdasági miniszter. Önni a szó. Gracias, señora presidenta. Yo, en primer lugar... Köszönöm szépen, tisztelt Elnök úr, elnök asszony, köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy meghívást kaptam. Szakértőként én az Agrárminisztériumot képviselem, Spanyolországból, és igen komplex témáról van szó. Új időszakot élünk, új éra ez, és hosszú óta Hosszú évek óta tudjuk, hogy jobb félni, mint megijedni, jobb, ha megelőzünk, mint ha gyógyítunk. Globalizált világban élve új betegségek is felütötték fejüket, így új eszközökre van szükségünk. A bizottság eszköze egy összetett, átfogó, koordinált csomagot képez, jobban alkalmazkodik a nemzetközi szabályokhoz, így az állategészségügyi világszervezet normáihoz, és rugalmasabb, egyszerűbb, mint az eddigi eszköztár a bizottság kezében, és Valahol a cél az, hogy az európai megközelítést alkalmazzuk és tartsuk fönn. Alapvető fontosságú ez, eddig a jó dolgokról beszéltem, most viszont azokról az aspektusokról is szeretnék szólni, amelyeket kevésbé preferálunk, szeretünk ebben a javaslatban. Valahol a sikernek van egyfajta árnyoldala is, ez pedig a részletekbe menő jelleg, hiszen számos hatalom delegációjáról, átruházásáról van szó, hihetetlen, hogy az igen általános szabályok mellett szinte cikkenként két-három ilyen hatalom fajtáról is olvashatunk az alapjogszabályokról beszélünk, amelyeket ugye általánosan kezelünk, és aztán a tagállamok kezében a végleges döntés joga. Ami a hatalom átruházást illeti, annyira jelentős a, a felhatalmazáson alapuló oktusok jelentősége, hogy azt sem tudjuk, milyen betegségekről beszélünk. Hogyan lehet értékelni például az adott jellegű intézkedést, hogy olyan betegségről beszélünk, amikor magát a betegséget sem ismerjük. Annyira általános generális jellegű tehát a jellege ennek a megközelítésnek, hogy azt sem tudjuk, milyen irányt vesz a javaslat. Ha érveimben tovább haladok, akkor azt mondom, hogy az alaprendeletben bizonyos fontos kérdéseket meg kell tartani, és itt egyetértek most a parlament témafelelősével a prioritást képviselő betegségeknél és az ilyen jellegű megközelítéseknél fontos, hogy a jogalkotó tudja, milyen betegségeket képezünk, milyen betegségek képeznek prioritást, elsőbséget élveznek, és egy egyszerű jegyzékkel kell rendelkeznünk. Az első jegyzéknek magában a rendeletben kell szerepelnie. Szerintünk a nyolcas cikk, amely egy jó cikk, az még egyszerűsíthető és pontosítható is a dolgok jelenlegi állásában ugyanis még nincs világos összefüggés a betegség és a foganatosítandó intézkedések között. Nehezen értelmezhető így a nyolcas cikk. Az a módosító, amelyet Polszen asszony nyújtott be, már javítja a helyzetet, de mi úgy gondoljuk, hogy még messzebbre is el lehet menni, ezen az úton is még világosabban fogalmazni. Szükséges továbbá az is, hogy a dolgokat azért ne vigyük túlzásba vannak olyan betegségek, amelyekre igazán jelentős ellenőrzési intézkedésekre nincs szükség. Lehet alkalmazkodni a fellépésünkben, annak függvényében, hogy mennyire jelentős a betegség, úgymond ne reagáljuk túl a dolgokat. Második nagy gondolat sor, amit szeretnék megosztani onokkal, vannak dolgok, amelyek az alaprendeletben kell, hogy maradjanak, mások pedig tagállami határozatok alá kell, hogy tartozzanak. A terepen tevékenykedő tagállamok képviselőinek kell tudni finomra hangolni az intézkedéseket, hogy az egyes tagállamok adottságainak feleljenek meg, ugyanis Svédország vagy Spanyolország déli része nem ugyanaz a két ö, ö, egység, ezért a betegségek típusai és más aspektusok is eltérőek lehetnek. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez a rendelet javaslat valahol egy kicsit a rugalmasság hiányában szenved. Példákkal élhetnénk, például a 13-as rendelet, a 13-as cikk, amelyben a különböző feladatok elosztásáról beszélünk, persze, de nem minden alkalommal kell, hogy várjuk a bizottság zöld útját ahhoz, hogy felléphessünk. Nem, több rugalmasságra van szükség az egyes tagállamok szintjén, hiszen az a beazonosítási és regisztrálási eljárásokat a tagállamok ismerik a legjobban, úgyhogy szabad kezet kell tudni biztosítani az egyes tagállami döntéshozatalokra is rugalmasan tehát nem szabad, hogy veszélybe kerüljön az állategészségügy az EU-ban. A szubszidiaritás elvét alkalmaz, alkalmaznunk kell, ez biztos, hiszen az állategészségügy európai aspektusairól van szó. Kérjük, hogy a rugalmasság javuljon, így hatékonyabbá váljon, és hathatósábbá is a, mm, a rendszer, így a közösségi döntéshozatalat is elősegíthetjük. Azzal fejezném be, ha megengedik, hogy két-három másik számunkra aggasztó kérdést is felvessünk. Mi hiányzik a rendeletből? Az, hogy egy Európai Uniós állategészségügyi rendszerben nem beszélünk a diagnosztikai referencia laboratóriumokról, pedig ezen referencia laboratóriumok európai szinten alfája és omegája a rendszernek. Ezekre utalni kell a rendeletben. Alap, alapszabályokat kell így meghatároznunk, ez tehát hiányzik még a jelenlegi javaslatból. Úgy véljük, hogy további harmonizációra van szükség a beazonosítási rendszer szintjén is, és a bizottsággal például erről tárgyalnunk kell az áll, a, a lovak esetében is. A lovak kérdése ugyanis szinte mára már rémálommá vált. Egyszerűsíteni kell a rendszert, hogy alkalmazhatóvá, végrehajthatóvá váljon a rendelet. Végül pedig, ha megengedik, amikor előadásokról van szó, akkor új gondolatok is felmerülnek. Úgy gondoljuk, hogy pontosításra szorul a 22-es és 23-as cikk is, amelyek az egészségügyi kérdéseket járják körül, ez fontos, viszont bizonyos dolgokat még javítanunk kell, például jobban kell pontosítanunk a 22-es, 23-as cégben. Köszönöm szépen elnökségnek a meghívást, és készen állok kérdésekre is megfelelni. Köszönöm szépen, mondja Polszen asszony. Igen, már a vitát mindjárt megindíthatjuk, Jegle asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon örülök annak, hogy a jelentést megdicsérték, ez már egy jó lépés ebben a nehéz témában. A professzor úrtól azt szeretném megkérdezni, Wangson professzor úrtól, aki elmondta ugye, hogy hosszú távon és tulajdonképpen egyetértünk hosszú távon egy állat egészségügyi törvényre van szükségünk. Gondolom, hogy európai egészségügyi törvényre gondolt, amely túlmegy a határokon. Most számunkra, mindannyiunk számára nehéz téma ez, amit említettek, ha európai állategészségügyi törvényről beszélünk, akkor milyen állatokat kellene bevennünk ebbe a törvénybe? Mely állatok tartoznának a hatája alá, és milyen formában? Besz, tulajdonképpen csak olyan állatokról beszélünk, amelyeket a mezőgazdaságban, illetve az élelmiszerláncban használunk, vagy hát a kóborkutyákról is, meg egyéb állatokról, amelyek szintén hát ide tartoznának. Tehát az egyik oldalon a mezőgazdasági haszonállatok, másrészt pedig hát azok az állatok, amelyek problémákat okozhatnak a fogyasztóknak, az embereknek. Na most azt szeretném én kérdezni, de Lára professzortól. Számomra az önök által elmondottak mindig a nemzetállamok felelősségére utalt. Ebben egyetértünk, de pontosan meg kell húzni a határt, definiálnunk kell, hogy mi az, amit a tagállamokon túlmenően kell szabályozni és három pontban kérem, hogy mondja el, hogy mi az, ami valóban európai szintre tartozik, ami túlmutat a tagállamon. És mindannyiunkat emlékeztetném arra, hogy most egy új költségvetési rendszerünk van, amely először lesz érvényes, és hogyha az élelmiszer területen egy tagállamban válság alakul ki, amelynek európai hatásai vannak, és nagyon drága hatásai akkor ha ott van ez a válság, akkor bizony több pénzre van szükség a válság megoldására, mint amennyi rendelkezésre áll a költségvetésben, akkor ezt hogyan és kifizeti. Tehát itt is meg kell ezt fontolni, hogy ide tartozzon-e a törvény hatája alá, vagy sem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jegle asszony. Engelhardt úr él szó. Én is nagyon szépen köszönöm. Én eh, ahhoz kapcsolódnék, amit korábban a spanyol képviselő úr mondott a szürke zónáról. Azt mondta, hogy nincs megfelelő spanyol értelmezés szó valamire, és én itt egy igazi zűrzavar kezdetét látom ugyanis azt hiszem, hogy négy különböző állatkategória van, kettőt könnyű meghatározni, a domestikált eh, állatok, amelyekért a gazdák felelősek, meg lehet macska, meg kutya, meg ilyesmi. Egy másik, azok a vadállatok, ezek vadok, vadállatok, és akkor ott vagyunk, ahol voltunk, aztán van a kettő közötti kategória, itt kettő van, az egyik, ezek domestikált állatok, amelyek megszöktek mondjuk a vadonba, és ezek lehetnek kóbor kutyák, hát ezek már domestikáltak, de vadak lehetnek, és aztán ott van azok a fajok, amelyek a gazdaságokban élnek, de a vadon is, mint például a lazac vagy a nyúl, és az új erdőkben számos egyéb ilyen állat is van. Tehát ez egy nagyon nehéz probléma, hogy megtaláljuk, meghatározni, melyik állat melyik kategóriába tartozik a másik dolog, amiről szó esett, az az antibiotikumok kérdése, és örülök, hogy ö, megemlítette ezt. Nagyon sok képviselő ebben a ö, teremben folyamatosan hallja, hogy tele vannak az állatok antibiotikuma. Na most nem, én egy nagyon sok állattal foglalkoztam, állattenyésztő vagyok, és hát nagyon sokan meg vannak róla győződve, hogy igenis megvolt az adott betegség, és ehhez kell az antibatikum. De nem minden esetben kapok engedélyt ö, annak a használatára, a megelőzés céljára. Tehát ö, ezt át kell gondolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még vannak hozzászólóink. Vaxholm professzor, ha most ő előbb válaszolna a kérdésekre. Köszönöm szépen. Volt egy kérdés, az ö, állat egészségügyi törvényről, illetve hogy mit értek én ezen a jövőben szükség lesz egy állat jóléti törvényre, és én azt hiszem, hogy az érv, hogy ez uniós jogszabály kell, hogy legyen, ennek a magyarázat az, hogy egyenlő játékszabályokat kell tudni alkalmazni. Tehát az állatokat ugyanolyan szinten kell tartani, vagy tenyészteni mindenütt az Európai Unióban. Úgyhogy elnézést kérek, hogy ügyet, mondtam, kicsit ideges vagyok, jólétre gondoltam jólétre. Azt hiszem, hogy a második kérdés az antibiotikumokat illetően. Világos, hogy az Egyesült Királyság esetében nem látom a nevét ott a táblácskáján, de teljes mértékben egyet értek azzal, hogy van előre lépés, és amit ön mond, hogy még több haladásra van szükség, mert ez komoly aggodalmakra adhatnak okot ezek az antibiotikumok, és hát ez alapja lehet talán egy hasonló sikertörténetnek, mint amivel korábban már sikerült elérnünk bizonyos egyéb állat megbetegedéseknél. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, és akkor Amanza Delára professzort kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Egy dolgot én is szeretnék még mondani. Ön arról beszélt, hogy a tagállamoknak a státusza az adott területen hogyan határozható meg, mármint a kompetenciája. Ez az egyik legnehezebb kérdés itt a parlamentben, minden területen egyébként. És általánosan vannak szabályok, amelyek egész Európára érvényesek, azonban mégis egyetértünk abban, hogy Európában hatalmas különbségek vannak a kultúrákat, a természetet, a hagyományokat és egyéb más területeket illetően. Éppen ezért nagyon nehéz európai szinten elérni valamit akkor, amikor a tagállamok és a régiók nem tudnak feltétlenül alkalmazkodni, talán nem is akarnak. Ez nagy probléma. Tud erre válaszolni? Köszönöm szépen. A kérdést árnyáltam. Meg vagyok rá győződve, meg vagyok győzve arról, hogy jó a közösségi megközelítés, szükséges a közösségi jogalkotás, és az legyen a lehető legvilágosabb közös működési szabály. Nincsen határ az állat egészségügyben. Azt hiszem, ez mindannyiunk számára világos. Ez még nem jelenti azt, hogy ez a szabályozás olyan szigorú lenne, hogy minden kicsi részletet szabályozni kellene. Mindig legyen lehetőség arra, hogy a gyakorlatban, a helyszínen dönteni lehessen. Legyen egy bizonyos rugalmasság. Egyes döntéseket egy kicsit módosítani lehessen, mert így hatékonyabban lehet azokat érvényesíteni. Nem vagyunk ellene a közösségi szabályozásnak, ellenkezőleg hiszünk benne de legyen rugalmas a tagállamok számára, hogy a részleteket tudja önmaga szabályozni. Nagy a tapasztalatunk ezen a területen. Nem újdonságról van szó, nehéz megtalálni az egyensúlyt, már régóta. Eddig sikerült. Ezt a az első fel kell tartani. Jéger azt mondja, három példát kért. Például a jogkörök delegálásával kapcsolatban legyen világos a szabályozás, hogy hogyan lehet a hatáskört átruházni, csak hogy ez ne a bizottság, hanem a tagállam feladata legyen, amikor a hatáskör át csoportosítás van, akkor ne legyen szükség delegált aktusra a 104-es preambulum bekezdés a bizottság szerint jól működik. Akkor miért kéne megváltoztatni? A betegségek kiirtására alkalmazott önkéntes intézkedések a tagállam hatáskörébe tartozanak. Ez eddig működött, hogyha van egy betegség a tagállamban, akkor mindannyian megfizetjük a zárát. Remélem, hogy a parlament, ahogy hallottam, és módosítani fogja a pénzügyi tervet, és meg vagyok győződve, hogy ez eredményt is fog hozni. Nem csak a mezőgazdászok számára. Hogyha pedig megvizsgáljuk a kóbor állatok és a fogságban élő állatok kérdését. A kettő összefügg a javaslat, mindkét kört le kell fedje. De más döntésekre van szükség a két körben, de mindkét fajta állat le legyen fedve. Ezáltal a ö, döntés után, hiszen ö, a kóbor ö, fauna interakcióban van a tenyészet állatokkal. Tehát mindkettőre kell vonatkozzék a rendelet. Csak más intézkedésekre van szó, mert nem tudunk ugyanúgy fellépni egy tehénnel szembe, ö, meg egy vaddisznóval szemben. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésekre. Då får jag be och tacka. Köszönöm eh, szépen Valoxholm úrnak, Elmondta Edelere úrnak a részvételt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Most pedig eh, kérünk két új szakértőt, ötre nem újat, de eh, új, mint előadó számunkra, Jan Fandotta aki az éremezés biztonsági főosztály vezetője a lengyel minisztériumban, üdvözlöm, valamint Luisa Peixe asszony, remélem, hogy jól mondtam a nevét, aki az Portói Egyetemen Portugáliában egyetemi tanár és tagja a tudományos munkacsoportnak az elmegyő biztonsági ügynökségnél, ahol biológiai veszélyekkel foglalkoznak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Örömmel üdvözlöm Önöket. Először Prandota doktor kap szót. 10 perc erejéig. Tessék!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 Ne felejtjük el, hogy nem csak Afrikára kell gondolnunk, nem csak délről, hanem keletről is jönnek a betegségek. Ö, 160 kilométer is tört ki betegség a határunktól, és ez nagyon komolyan befolyásolhatja a sertéstenyésztés Lengyelországban és az EU-ban. Most pedig általánosságban szólva, a, az állatjólét meghatározása ilyen általánosan nem javalt. Úgy vélem, hogy jelenlegi közösségi jogszabályok már jó eredményt értek el, és nem szabad az új jogszabálynak azokat, megismétel azokat lefednie. Más a célja ennek a rendeletnek. Tack så mycket. Och då... Elnök asszony megköszöni az előadást. Most pedig megadom a szót, mondja Peise professzornak. Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Polszon asszony, nagy megtiszteltetés, hogy itt vagyok a parlamentben. Azt kérték tőlem, hogy mint mikrobiológiós beszéljek, és a mikrobiológiai rezisztenciáról. Nagyon örülök, hogy bekerült ez az aspektus is a, mm, a magába a tervezetben, nem csak az állati, hanem emberi oldalról is. Röviden néhány diával szeretnék néhány információt megosztani önökkel, szeretném, ha megértenék ezeket az aspektusokat, majd pedig olyan intézkedéseket, jogalkotási intézkedéseket szeretnék javasolni, amelyek fontos egészségügyi kérdésekről. Emlékezünk arra, hogy az antibiotikumok az embereknél, állatoknál több mint 50 éve alkalmazásra kerültek, a legtöbb az az élelmiszer előállításban szerepel, ugyanolyan osztályba sorolhatóak, mint az emberi antibiotikumok. Látjuk a dián, hogy azon antibiotikumok, amelyeket kövérrel szedtünk, ezek olyan antibiotikumok, amelyeket állatoknál élelmiszer termesztésre nem, nem használunk. 60-as, 70-es évektől vezettünk be a piacra olyan antibiotikumokat, amelyek a rezisztencia miatt kerültek a piacra. Újabbakkal kellett behelyettesíteni a rezisztensé válókat látjuk, hogy a probléma akkor merül fel igazán, amikor nem lehet a fertőzéseket, emberi fertőzéseket már antibiotikummal kezelni tudjuk, hogy két nagy csoportból beszélünk, ahogy az egyik a Látjuk, hogy több mint 50%-át az állatok fogyasztják az antibiotikumoknak. Látjuk azt is, hogy ennek az a következménye, hogy emberi és állati felhasználásnál bizony rezisztens baktériumok is elterjednek, akár környezeti kontamináció miatt, akár állati fogyasztás miatt, hogy megértsük, hogy hogyan lehet mindezt kezelni, azt is figyelembe kell vennünk, hogy az antibiotikumok eltérőek országonként, tudjuk vannak országok, amelyek használják az állatoknál az antibiotikumot, aztán nagyon sok helyen szabályozás is hiányzik bizonyos sűrűn lakott országokban. És a kumulatív hatásokat se felejtsük el, és ez is fontos a e probléma kérdéséből. Emlékezzünk arra is, hogy minden antibiotikumot használunk, bárhogyan is használjuk, ugye rezisztencia kialakulhat azt is tudjuk, hogy az antibiotikumok enzimatikus eh, inaktiválásánál, a baktériumnál biokémiai változások történnek, úgyhogy rezisztensé válhat az egyén az antibiotikum ellen. Bármilyen rezisztenciáról is beszéljünk, azt figyelembe kell venni, hogy hogyan terjed függőlegesen, vagy vízszintesen, vertikálisan, vagy horizontálisan. Azt is figyelembe kell venni, hogy a rezisztencia lánc, a mm, különböző gének, különböző fajok, különböző egyének között Mm, jelenhet meg, ez a tudományos szakértők számára igen fontos, konjugáció, transformáció, transdukció módján. Egy antibiotikumnál a koszelekció, valamint a rezisztencia terjesztése fontos, a láncban lehet genetikai integron, transzpozon mód, ezt lehet ellen, ellenőrizni, elemezni, és a klón szintig jutunk el, és ha kumulálnak a külön, kumulálódnak a különböző ö, módok, akkor ugye az akkumulációt az ilyen kószelekcióval tudjuk valóban mm, mm, fokozni, és a koszelekciós eseménynél az akkumuláció a géneknek különböző mobilis genetikus elemekkel jelenik meg. Hát attól függően, hogy hogyan használom az antibiotikumot, hát bizony a probléma nem biztos, hogy megoldható, ha nem tudjuk, hogy mit is csinálunk. Most visszatérnénk arra a diára, amelyen láttuk ezt a komoly forró pontjait a rezisztenciának. Hát igen, fontosak az állat és az emberi oldal, és hogyha fogyasztjuk az állatot, akkor ott komoly adatok alá támasztják, hogy ez egy fontos vektor, az, az állatbetegségeknél, de olyan rezisztenciáknál is, amelyekről nem biztos, hogy még tudunk. Ez esetben tudjuk, hogy a magas szintű rezisztencia különböző releváns antibiotikummal kezelhető szalmonella esetben, amely fertőzést okoz, és a rezisztencia. Két típusú antibiotikumnál igen fontos, a annak függvényében, hogy a ciprofloxacint vagy a naladiki acidot használjuk-e, csavat. Tehát a két esetben, két hatóanyag felhasználásánál igen magas a szalmonellé a rezisztencia források esetében. Nem meglepő tehát, hogy jelentős rezisztenciát és magas prevalenciát tapasztalunk a szalmonella esetében, minden szerotípusnál, az emberi fertőzések esetében. De látjuk, hogy egyre nagyobb számban olyan szalmonella baktériumok is megjelentek, az EFSA kimutatásai is megerősítik ezt, ahol a szerotípusok úgynevezett e, tifimurium monofázisos variánsban jelentkeznek, és öt jelentős antibiotikumot használnak a CEF 3-as pluszt, komolyan releváns, és így igen komoly emberi fertőzéseket is kezelünk. A kampilobaktériumról se felejtkezünk el, az Európai Unióban igen gyakorian, valamint jelenik meg, és látjuk, hogy igen magas a prevalencia a, a szárnyasoknál, de más típusú állatoknál is. Óriási tehát a kockázat. Igen érdekes megvizsgálni az adatokat Hollandiából. 92 óta a prevalencia adatokat a kampilobaktérium esetében begyűjtik, és a tetraciklin, a cikrofloxacin és az etri romicin antibiotikumnál a kampilobakterium kezeléséről beszélünk. Az elmúlt évtizedekben látjuk, hogy a tendencia az állatoknál bizony jelentős antibiotikum rezisztencia fokozódást mutat ez az EU országoknál. Így van, és hát ez azt jelenti, hogy világosabban láthatjuk át a problémát, látjuk a számadatokat, önök is ismerik ezen számadatokat, és ugyanazon e, esetekben néha jobban tudatában vagyunk ezen problémáknak. Most azt szeretném még elmondani, hogy az MDR patogén kórokozók rezisztenciája fontossá vált, és a fertőzések az EU-ban egyre jelentősebbek, 25 ezer halálos áldozatot követelnek meg évente az EU-ban, és eznek költségvetületei is vannak, és hát bizony a probléma vonatkozik erre is azt is figyelembe kell vennünk, hogy bizony igen komplex témáról van szó, különböző tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a rezisztencia megjelenik. Az biztos, hogy az antibiotikumok felhasználása egy fő tényezője a baktérium rezisztenciának. Arra is emlékeztetnék, hogy más tényezők is hozzájárulhatnak a problémához. Az egyik e, ennek a globalizációja az állatkereskedelemnek és az élelmiszer problémáknak, és örömmel válaszolok, amennyiben, hogyha vannak kérdéseik, azokra szívesen megválaszolok. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök asszony az előadásokat, és hát az egyik legalapvetőbb kérdés számomra a következő. Az antibiorezisztencia kérdése. Az antibiotikumok elleni rezisztencia. Az világ, egészségügyi világszervezet úgy véli, hogy a három-négy legnagyobb fenyegetettség egyike az antibiorezisztencia a világban. Vannak-e kérdések a teremben? Egyéneszt képviselő. Köszönöm szépen. A legutóbbi előadás igen gyorság volt, igen technikai jellegű, és rendkívül gyors. Szeretném, hogyha papíron is megkaphatnánk, mert a legtöbbet megtettem, amit tehettem, de egyszerűen nem tudtam követni az előadást, annyira mélyreható és szakavatott volt. Kérnénk szépen, hogy ezt papíron is kapjuk meg, hogy tanulmányozhassuk, és hát megjegyzéssel is szeretnék élni. Elmondta, hogy ugye annak függvényében, hogy hogy használják az antibiotikumot, nagyon komplex a helyzet, és ha ön az én helyemben ülne, akkor a három prioritásként mit, mit nevezne meg a probléma megoldására? Hogy az antibiotikumok megfelelő használata az agráriumban meg megvalósulhasson, és a, oly módon történjen meg, hogy a fogyasztókat ne veszélyeztesse az. Természetesen el tudom juttatni önhöz a hivatkozási anyagokat és a fóliákat, és hogy mit kezdjünk ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, hogy itt két szempontot kell látni. Az egyik, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a sürgősségi helyzetet, és ehhez azt gondolom, hogy csökkenteni kell az antibiotikumok használatát. Erről tenni kell. Vannak egyéb következmények, úgyhogy meg kell nézni, hogy mi az igazi prioritás. Már az ellenállás elterjedt szinte világszinten bizonyos antibiotikumok ellen. Korábban nem ez volt a prioritás, de most mindenképpen a cephalosprin generáció használata lesz, és a carbopiens használata és fókuszálni kell, természetesen figyelni kell a többiekre is, ahol az ellenállás nagyon erősen terjed. Most már sokkal világosabb, hogyha nem csökkentjük az antibiotikumok használatát, akkor egészen más lesz a hatás, és egy ilyen koszelekció alakul ki létre. Ez kialakulhatnak ezek a rezisztens baktériumok. Tehát mindenképpen ügyelni kell arra, hogy ne terjedjenek, ne terjedjen az ellenállás. Ez számos perspektívából nézhető. Az infekciók csökkentése, tehát a biobiztonság lenne nagyon fontos, ezen túlmenően pedig látni kell azt is, hogy most pontosan tudjuk, hogy a cephalosprin ellenállásról nagyon sok vita esik, és most jelent meg egy tanulmány, ahol számokat is olvashatunk a prevalenciáról, a baktériumok, ellenáll, baktériumok ellenállását illetően, de ez bizonyos tenyésztési sorokra vonatkozik, és számos országban jelen van. Ez tehát arra emlékeztet bennünket, hogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel, és a megfelelő beavatkozást kell megtalálni, és az pedig az, hogy az ellenállás tört, ellenállást megállítsuk a és ne alakuljanak ki rezisztens baktériumok. Vannak más fontos aspektusok is, például a monitorizálás, a monitoring, ha tudjuk, hogy milyen jellegűek a legfőbb problémák, és milyen a diszemináció. Most tudjuk, hogy Németországban megjelent a, egy szalmonella terjedés, a disznók és a baromfi esetében, és ilyen több multidrag rezisztenciát alakított ez ki, és ez nem lenne jó, és most jelentek meg az első beszámolók, és nagyon fontos megakadályozni ennek a terjedését. Mindenképpen ismerni kell a problémát ahhoz, hogy a helyes intézkedéseket meg tudjuk hozni, hogy el tudjuk kerelni azokat a következményeket, amiket nem akarunk. Meg kell nézni, hogy kinek mi a fontos, de hát a legfontosabb az egészség megőrzése. lehet, hogy nem igazán fontos, de ezt is figyelembe kellene venni. Az utólagos intézkedések, ugyanis, hogyha növeljük a terjedését ezeknek a rezisztens baktériumoknak, és akkor ez a probléma még nagyobb lesz az egész élelmiszer ö, láncolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy nincs több hozzászólás. Akkor köszönöm szépen önöknek, hogy eljöttek hozzánk, és szeretném, hogy küldjék el nekünk a prezentációjukat. Fontos számomra is hogy a kollégáim áttekintést kapjanak mindarról, amit hallottak. Természetesen nincsenek speciális ismereteink ezeken a területeken, csak egy átfogó áttekintésünk, de nagyon szépen köszönöm az előadásaikat. akkor most pedig jönnek, jön a következő két előadónk. Elánzovszki, professzor Elzanovszki, a Lengyel Tudományos Akadémia képviselője, a Zoológiai Múzeum és Intézet képviseletében, és ő követi Marino Contu úr, aki a mezőgazdasági szövetség vezetője Szardénia régióban. Az Elzanovszki kollega lesz az első. Elzanovszki ő lesz az első. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, mivel nincs sok időm. Rögtön rátérek a tárgyra mint ahogy mindenki egyetért, ez a javaslat nagyon általános, és sok kommentár elhangzott ebbe az irányba. Egyet is értek velük. Egy kis és aggódom azzal kapcsolatban, hogy túl általános, túl sok a derogáció, és túl sok ö, ö, lényegi intézkedés, delegált és végrehajtás intézkedés tárgya lesz. A nemzeti jogalkotásban némi tapasztalatom van Lengyelországban, és tudom, hogy egyes tagállamok nagyon jól teljesítenek, és fel, mások meg fel tudják higítani az intézkedéseket, tehát a lehető legkevesebbet tesznek. Ez komoly probléma az Európai Unióban. Az EU jogszabályai néha így járnak. Egyes országok minimalisták a lehető legkevesebbet tenni, a lehető legkésőbb a európai szinten a jogalkotásnak ezt figyelembe kell vennie. Néhány példát hadd mondjak, nem tudom a teljes javaslatot kommentálni, csak néhány példát fogok kivenni amelyek Lengyelország szempontjából relevánsak. Az egyik az, az hogy csak egyes fajta intézményekben lesz állat, engedezik, hogy ne legyen állatorvosi ellenőrzés, de meg kell szabni a az állatorvosi eh, felügyelet gyakoriságát, és eh, hogy eh, milyen fajta intézményről van szó. A, egyes tagállamok részéről nagy a nyomás, és ezért drámai hiányhoz vezethet egyes intézmények hiányozhatnak majd a listáról, ezért örömmel idézem a lengyel állategészségügyi szövetségnek a határozatát, amely úgy döntött, hogy legalább fél évenként kell legyen állat orvosi ellenőrzés minden intézményben Eh, legalábbis a gazdaságokban eh, a tenyészet állatok esetében. Eh, egy további kérdés, ami ugyanolyan súlyos, mint a gyakorisága az állatorvos jelenérzésnek, az egészségügyi bizonyítványok. Ezt a 104. cikk mondja ki a javasolt jogszabályban. Én, az én olvasatomban csak egy tagállamon belül szükséges ez az egészségügyi bizonyítvány csak akkor, hogy egy korlátozott zónából kiszállítják az állatokat. Korlátozott zóna az azt jelenti, hogy ott kitört egy betegség. Szerintem ez nagyon fontos kérdés, mert komoly a veszélye, hogy regionális szinten elterjed a betegség. Például, amikor az állatokat vásárra viszik. Ez például a szájos körömbetegségnél, az FMD-nél volt nagyon fontos szempont, amikor nagy 2001-ben kitört ezért a lengyel állatorvos és szüleség úgy gondolja, hogy minden állatszállításnál szükséges az egészségügyi bizonyítvány, nem csak a speciális esetekben, és nem csak akkor, amikor egy korlátozó zónából viszik ki az állatot. Az állatpiacok nagyon veszélyes helyek az állat egészségügy és az állat jólét szempontjából Mindkét kérdés itt felmerül. Százezer állat volt, ami megjelent állatpiacokon. Ezt NGO-k állapították meg Lengyelországban. még a bejegyzett állatpiacok, ahol van állatorvosi ellenőrzés, ott is megjelennek beteg, sőt haldokló állatok. Ezt legutóbb az állategészségügyi hivatal ellenőrzése bebizonyította. Továbbra is ez folyik. Nagyon liberális a reakció arra a jelentésre, amelyet a lengyel állatorvosi hivatal kiadott. Tudomásom szerint ö, ö, ö, ezek a piacok ellentmondanak az EU-s és lengyel szabályoknak. Drasztikus példákat mutatok ezek a képek. Idén júliusban készültek. Ez a gyakorlat oda vezet, hogy beteg és halott állatokat szállítanak a vágóidra. Van egy botr, volt egy botrány márciusban Lengyelországban, amikor fény derült erre a helyzetre ezek után a fő orvos nulla toleranciát hirdetett, és némi javulás volt tapasztalható, de csak némi. Ahogy mutattam, ezek a néhány hónapja történt esetekről van szó, júliusi esetről például, Nos, azért is súlyosabb a helyzet, mert egyes piacok ö, jegyzettek, másokról nem tud az állat egészségügyi szolgálat. Nem is hajlandók ö, ott felügyeletet gyakorolni, ö, azért tehát gyakorlatilag a bűnözőknek a rendőrségre kéne elmenni, hogy feljelentsék magukat azért, hogy a rendőrség foglalkozzon velük, hogy egy példát mondjak, egy képet mondjak. Tehát szinte bármi lehetséges. Ezt azért mondom, ez azért mutatom a drámai képeket, mert minden okon megvan az, hinni, hogy ezek az állatpiacok nem specifikusak Lengyelországban, Kelet-Európában máshol is vannak, Közép-Európában máshol is vannak, és az állat egészségügyi és az állat jólét szempontjából egyaránt tarthatatlan a helyzet. Ez csak ahhoz hasonlítható, hogy 40 kitört annak idején az FMD betegség. Kérdés számomra, hogy ez a javaslat mennyire javít a helyzetem? nem látom világosan, hogy a javaslat megoldaná ezt a helyzetet sokkal szigorúbb intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy megrendszabályozzunk inkompetens hatóságokat, amelyek például Lengyelországban rendszeresen megszegik az EU szabályokat. Végezetül szeretném kommentálni a helyzetet Polszen asszony nyomán nincsen olyan rendelkezés, amely csökkenteni az állatok hosszú távú szállítását. Márpedig az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság elismerte, hogy az állatok szállítása komoly veszélyt jelent az EU-ban a fertőző állatbetegségek terjedése szempontjából. Sok esetben a szalmonellózis is növeli a közegészségügyi veszélyt. Úgy gondolom, hogy a javasolt rendelet legalábbis kellene, hogy bátorítsa a hosszú távú szállítás volumenének és időtartamának csökkentését. most már nincs időm végezet, amit mondanék, hogy amikor nagy gazdasági műveletek vannak az állattenyészés területén, akkor ne felejtsük el, hogy a betegek megelőzése és az állat jólét szinte fedik egymást, és elősegítik egymást. Köszönöm szépen a figyelmüket! Tack, tack, och det var i alla fall mycket chockerande bild. Nagyon szépen köszönöm. Azok a fényképek, amelyeket bemutatott előadónk, igen sokkolóak, és erre még visszatérünk. Most Marino Conto úrnak adom meg a szót, aki a regionális szardíniai egyesület képviselői elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony, megtiszteltetés, hogy erre a fontos előadásra meghívtak engem erre a meghallgatásra. A gazdák és olasz szardíniai gazdák hangját szeretném hallatni, különösen az állattenyésztők képviseletében vagyok ma itt. A kecske, juh, valamint marha tenyésztőket képviselem. Külön etikai kódextel rendelkezünk, és általában az olasz gazdák jogait kívánjuk érvényesíteni a különböző szardéniai tevékenységben technikai operatív segítségnyújtást is végzünk, a szardíniai régió területén 230 technikussal, agrármérnökkel és állatorvossal dolgozunk. Napi három gazdaságban látogatnak el, tájékoztatunk, és tovább képezzük a gazdákat, a terepen dolgozunk, valóságos, konkrét helyzetet tudunk mi az állattenyésztés területéről felhozni. A prevenció megelőzés fontos aspektus, a regionális politikában részt veszünk. Mit is gondolunk mi előre a rendelkezésről és a rendelet tervezetéről a bizottságnak. Azon szabályok, amelyek az állategészségügy és a növény egészségügy kérdését bizonyos növény termesztési mm, gondolatról szólnánk. Valóban olyan alkalmazásokról van szó, amelyeknek közegészségügyi aspektusai vannak a zootechnikában is hosszú óta jó bevált gyakorlatok az állattenyésztésben fontos. Egyetértünk, hogy a jó léte, jól léte az állatoknak fontos, hogyha az állatok állattenyésztés minőségét kívánjuk fokozni, és a fogyasztók egészségügye az, amelyet szolgálunk. Főleg arról beszélek, hogy a közegészségügy felülvizsgálata, vizsgálata mennyire fontos, ezt jó módon kell elismerni és támogatna. A termesztők, állattenyésztők szinte frontemberek, hiszen minden kezdeményezésnek felhasználói, amikor az állatok egészségét, a tenyészállatok egészségét és biztonságát, valamint létét vizsgáljuk a jólét és a fenntarthatóság között különbséget kell tennünk, bármennyire is legyen a tervezet, fontos, hogy a jóléte egészsége az állatoknak megvalósuljon. Szakemberek felügyeletével, akár állatgyógyászokról, állatorvosokról beszéljünk, az alkalmazás hatékony kell, hogy legyen. Ezt a felülvizsgálat is megter- betervezte, minden egyes érdekelt fél bevonására szükség van, ahhoz, hogy megelőzzünk, ne pedig büntessünk. Favorizálnunk kell azt a megoldást, amelyben kézikönyveket, megfelelő állattenyésztői kézikönyveket dolgozunk ki funkcionális szempontból, kockázatmonitoringgal, hatékony felügyelettel az állatbetegségek esetében ez a legutolsó pont, de nem kevésbé fontos, mint a többiek. A tanácsadás a gazdák számára fontos, és lehetővé kell, hogy tegyük ezzel az, az állampolgárok helyzetbehozását, hiszen a fogyasztókról van szó. Úgy gondoljuk, hogy az állattenyésztésben a megelőzés igen fontos, mindenképp be kell vonni a megközelítés nem felülről lefelé, hanem le, lentről felfelé kell, hogy építkezzen. A mi régiunk például az afrikai sertéspest is, és más betegségek esetében is igen nagyon kitett volt Szardínia, és akár a juhokról, akár a kecskékről beszélünk, fontos, hogy a, ezen érintett állatok jól léte megvalósuljon. Két év alatt például régiónban a, a juh és kecske tejet megfelelő módon 75%-ában sajtá lehetett átalakítani, feldolgozni nyers tejből fontos, hogy figyelembe vegyük mindazt, ami a megelőzést illeti. Azért nem beszélünk erről, erről az aspektusról, mert nem volt botrányos a helyzet, de ettől még léteznek ilyen betegségek. Tenyésztőként fontos tudnunk, hogy egy tenyésztőre nem lehet rá erőltetni szabályokat, hanem párbeszédet kell vele folytatni, hogy ő is részes fele szerep vállalója legyen az alkalmazásnak, ami gazdáinkat, ami tenyésztőinket védeni kell, mert olyan élelmiszereket termesztenek, tenyésztenek, amelyek minnyájunk asztalára eljutnak. Világméretű, mondializációs, globalizációs világban élünk, és ezt sem szabad szem elől tévesztenünk, és saját érdekünkben kell tennünk az agráriumot védeni kell a, mind a növények, mind az állatok szintjén védenünk kell, év ezredes, évszázados, évezredes hagyományokat őrzünk, tiszteletben kell tartanunk a természet egyensúlyát fenntartható módon, hiszen a jövő nemzedékét szolgáljuk ezzel. Szardénia egy példa csak, klasszikus példa, nem régiben is, áradások néhány hete, néhány napja óriási árvizek sújtották régiónkat. Egyszerűen az emberek úgy léptek föl, beépítették az élő világot, élő helyeket, hogy végül mi isszuk meg ennek a levét. Igen, és esztétikusan és minőségben is egy unikum régióból szólok én, és igenis emberi méltóságról beszélünk. Mindenkinek joga van a szépséghez, a termék szép, természet szépségéhez is, de az, az elfogyasztott élelmiszerek minősége is jog amikor átalakítunk, feldolgozunk egy alapanyagot, kulináris szempontból is fontos, hogy tiszteletben tartsuk a szépséget. Nem szabad, hogy feladjuk az elvárásainkat az élelmiszerlánc bármelyik láncánál. Itt, hiszen fenntartóságról, jól létről beszélünk, de szavatolnunk kell az élelmezést is, és a gazdasági folyamatokat is, amelyek emögött húzódnak meg. Sokat hallottunk ma az antibiotikumokról, de már 84-ben is, amikor mi a tevékenységünket elkezdtük, 10 ezer liter előállított tejből 125 liter a sajtfeldolgozóba érkezett, amely ö, ö, ö, akkor még fertőzött volt, most már csak két literről beszélünk, ez is azt mutatja, hogy jó minőségű munkát végzünk, és köszönöm szépen a figyelmet. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nem tudom, hol kezdjem. Azt szeretném, hogy először is üdvözöljük azt a látogatócsoportot, akik Kantábriából fáradtak el hozzánk, spanyol látogatóinkat üdvözöljük, és reméljük, hogy az előadásor végén komoly tudással a tarsolyukban hagyják el a termet, és majd meggyőződéssel vallják, hogy az Agri Szakbizottság az Európai Parlamenten belül is szakavazott agrárium szakértője és szóvévője az európai mezőgazdaságnak. Most pedig szeretném átadni Kantesz Lászlónak a szót. Gracias, presidenta. Eh, <clears throat> la verdad que hace... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Néhány héttel ezelőtt különböző üléseken vettem részt, pontosan annak a területnek a képviselőjével, ahonnan a látogatóink ér- érkeztek. Sok új eset merült fel, különös tekintettel a tuberkulózisra állatoknál, és 6,4 százalék jelent meg ez a, tehát 6,4 százalékot érintett, és a válasz mindenre az, hogy azokat a mechanizmusokat, amelyekkel már rendelkezünk, megfelelően aktiváljuk. Ez egy új figyelmeztetés, hogy ezekkel a betegségekkel valóban foglalkozni kell, és meg kell duplázni az erőfeszítéseinket. A gazdák nagyon komoly veszteségeket szenvednek el a karantén intézkedésekkel, és itt megfelelő kompenzációra van szükség, különböző kifizetésekre. Ezért van szükség erre a törvényszövegre, és a parlamentnek biztosítani kell, hogy ezek a betegségek mind felsorolásra kerülnek ebben a jogszabályban. A javaslat, amit hallottunk, megpróbáljuk rögzíteni, tehát melyek azok a járványok, Ugye megvan a bizottság javaslata, a delegált jogi aktusok, de azt hiszem, hogy az árnyék jelentősök felelősei, akik részt vesznek, szintén osztják azt a véleményt, hogy ezek a listák bele kell, hogy kerüljenek a jogszabálytervezetbe. Esetleg hozzászólás van még? Ha nincs, akkor megpróbálom összefoglalni az elhangzottakat. A meghallgatás ma délután nagyon sok különböző kérdést vetett fel, sok mindennel foglalkoztunk. Először is a tagállami státuszról Spanyolországgal kapcsolatban, hogy milyen nagy különbségek vannak az egyes régiók között Európában, és hogyan lehet ezeket kezelni. Azután megállapítottuk, hogy van egy belső piacunk, ahol azonos célokat, feltételeket szeretnénk, de azzal is tisztában vagyunk, és tisztában is kell lennünk, hogy a hagyományok, a természeti kultúra igencsak különbözőek. És ezek nyilvánvalóan hatással vannak a tagállami tervekre és arra a módra, hogy hogyan járnak el, és hogyan lehet, illetve hogyan tudjuk elérni a közös céljainkat. Lengyelországról hallottunk, illetve Lengyelországból hallottunk egyet mást, ez mind ugyanebbe az irányba mutat. Lengyelországnak megvannak a maga hagyományai, én magam részt vettem egy beszámoló elkészítésében még évekkel ezelőtt a lengyel piacról. És egyrészt van egy élő állatpiac, Skandináviában ezek a hagyományok nem léteznek, nem tudom, hogy Spanyolországban és Romén Romániában mi a helyzet de a kérdés mindenképpen felmerül, hogy most akkor ez tagállami ügy, vagy pedig európai szintű kérdés. A európai szinten kell -e ezt kezelni, hogy legális, illegális, lehetséges, lehetetlen ilyen piacokat létesíteni. De ez folyamatosan felmerül a viták során. Ez gyakorlatilag az állatjólét, és a, ugye ezzel a, ilyen törvényünk még nincs, illetve nem ezzel foglalkozunk, és gondoskodnunk kell arról, hogy az állat jóléttel is megfelelő jogszabályok foglalkozzanak. Mi részletesen beszélünk a jogszabály tervezetben az új jogszabályról az állategészségügyel kapcsolatban, és a higiéniáról. Ez bonyolult, de mindenképpen szükségünk van egy közös alapra, mondanám, az állat jólét szempontjából is egész Európában, hogy rögzíteni tudjuk azokat a feltételeket, amelyek mindenkire érvényesek, de úgy, hogy a gazdák a különböző régiókban a versenyképességüket meg tudják őrizni és részben nagyon szigorú követelések vannak egyes területeken, más tagállamokban pedig nem ez a helyzet. És ez természetesen katasztrofális helyzetet eredményez azon gazdák számára, akik szeretnék betartani az előírásokat, például az antibiotikum ellenállással kapcsolatban. Ebben a csomagban hallottunk az antibiotikumnak ellenálló baktériumokról, ezeket egyszerűen kategorizálni kell Európában az állategészségügy számára. Ez az egyik feladat. A gyakorlatban azonban a az antibiotikumok használata, illetve a használatukkal való visszaélés nagyon gyakran megjelenik, és európai szinten nem foglalkoznak ezzel, és ezek a járványok azok, amelyekkel a gazdáknak a leginkább harcolniuk kell a gazdaság, a munkanélküliség és az antibiotikumokkal való visszaélés ezen mind-mind összefügg. Éppen ezért, igen, tisztelt kollégák, nekünk meg kell próbálni gondoskodni arról, hogy széles kontextusban lássuk, mindezeket az összefüggéseket és azokat a kiváló részleteket, amiket hallottunk, és azokat az egyensúlyra törekvő lépéseket, amelyekről az előadók szóltak. Ezt meg kell próbálni egy kalap alá hozni. Még egyszer szeretném feltenni a kérdést, hogy van-e valaki, akinek kifogása van az általam elmondottak ellen? Nincs. Nos, mindenki hallgat, ez nagyon rendes önöktől és akkor remélem, hogy Ah, nem láttam. Parancsoljon. Elnök asszony azt kérdezte, hogy van-e kifogás. Nos, ami az állat jólétet illeti. Jekle asszony beszélt ról, hogy a Nagy-Britániában a legerősebb az állati jogok lobbia és harcot vív a karantén ellen, és az állat jólét mégiscsak hátul áll a napirenden. Pedig ez fontos része a mezőgazdasági politikának. Köszönöm. Yeah, thank you. Uh... Chair, I, I listened with interest. Elnök az, hogy nagy érdeklődéssel hallgattam az itteni vitát, de amikor arról volt szó, hogy van egy hogy mi történt nagy akkor már jobban odafigyeltem, hogy hogyan, milyen állapotban adják el az állatokat nagyon szigorú szabályok vonatkoznak erre. Úgy gondolom, hogy az állatok exportjának a szabályait szigorúan meg kell szabni és betartani. Azt hiszem, hogy először az elveket kell megszabni. Most még elég alacsony szintén, szinten ö, tartunk. De európai szinten nem lehet ö, ezt ö, betartani, ezt helyi ö, szinten ö, kell megvalósítani, tehát alacsonyabb szinten. Ha megnézzük, hogy mi történt állat jó létügyben, ö, az istállókban, vagy a szárnyasokkal, egyes országok nem hajtották végre az intézkedéseket. És itt felmerül a kérdés, hogy azok az országok, ahol végrehajtják, ott drágábban termelnek. Érthető, hogy ott nem engedik be az olcsóbb terméket. Megint csak magam is mezőgazdasági háttérrel bírok, de ne felejtjük el, hogy az állatoknak is joguk van a jóléthez. A gazdák nagy része Európában ezzel egyetért ezt tapasztalom a magam régiójában is. De hát vannak, akik rosszul bánnak az állatokkal. Vannak balesetek. Oda kell figyelni, hogy hogyan lépünk tovább, de hát nagyon bízom az előadóba, az elnökasszonyba, hogy kiegyensúlyozott jelentés fog születni. Ja, tack. Och det finns När vi pratar om fri... Nos, köszönöm szépen. Amikor a ö, szabadkereskedelemről beszélünk egy országon belül, ö, vagy az európai piacon belül, ö, akkor ö, ne feledjük, hogy a szabad állatok és az élelmiszerek szabad kereskedelme attól függ, hogy sikerül-e a legveszélyesebb betegségeket megfékezni. Ami az élelmiszer illeti, meg kell bizonyosodnunk felőle, hogy megfelelően ellenőrizzük az állatok e, életkörülményeit, hogy az antibiotikum rezisztens baktériumok ne terjedhessenek át az élelmiszerre. Az európai baromfihúsban most jelentős mennyiségű antibiotikum rezisztens baktérium található. Ez lehet, hogy a holnap botránya lesz. Még van egy részlet, amit alá kellene húzni. Talán kérdés a javaslatomban a ö, vadon élő állatok a, ö, úgy vannak meghatározva, hogy ö, olyan állat, amelynek ö, nincsen gazdája. Senki ö, sem ö, felelős ezen állatért. Ö, kóbor kutyáról beszélünk, ö, vagy szarvasról, ö, mindegy az azt jelenti, hogy nincsen gazdája jogi szempontból. Szarvaszott él az erdőben. Ez minden állatfajra vonatkozik. Szeretnék köszönetet mondani az összes előadónak, hogy eljött ide Brüsszelbe. Köszönöm szépen, hogy információt adtak, mert ilyen kimerítő információt fogok a lengyel képekre sokáig emlékezni, de szeretném, ha nem kellene újban látnom őket, hogyha ennek a gyakorlatnak vége szakadna. Remélem előtörőre tudunk lépni globális képpel, vízióval, és ez a jogszabály az állatoknak megfelelő életet biztosít majd. Holnap kilenckor kezdjük a munkát, és szavazni fogunk többek között a költségvetésről, a mai rendelettel kapcsolatban. Mint ahogy valaki mondta, nagyon fontos a költségvetés, de az európai költségvetés ma az kész kis tragédia, mert több pénzt szeretnénk, csak nem kapunk. Köszönöm szépen!